fogunk Sefkovics alelnök úrnak, továbbítom az itt felvetett kérdéseket, és örülök, hogyha újra visszatérhet önök közé a plenáris ülésre. Köszönöm szépen, remélem, hogy a polgárok, a látogatóink megértették, hogy nagyon fontosnak tartjuk a véleményüket, meghallgatjuk őket, és lehetőségük van polgári kezdeményezés benyújtására egy millió aláírás gyűjtésével be zárom ezt a vitát. Az Európai Bizottság azt kérte, hogy Fabrizio Berton az Ipari Bizottság tagjának nevezzem ki. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs, akkor ezt eh, elfogadottnak tekintjük. És akkor rátérünk a következő vitára. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó eredménytábla kiteljesítése szóbeli választ igénylő kérdés. Madame Bowles va arriver d'un instant à l'autre. Bowles asszony, Bowles asszony eh, siet, mindjárt itt lesz. Néhány pillanat, néhány pillanat türelmet kérek mindenkitől, mert ő a szóbeli kérdés benyújtója, nélkül nem tudjuk elkezdeni. Ah, la voilà. À votre aise, Madame Bose, ne tombez pas. Voilà, Itt van a szóbeli kérdés benyújtója, meg is adom a szót 5 percre. Um, Köszönöm szépen. Tudom, hogy az illetékes biztos nem tud itt lenni, mert éppen Washingtonba utazik, de hát sokatszor ismétlődik már az meg, hogy a vitát nem tudjuk rendesen megtartani mindig csütörtökre esik ez a szóbeli kérdés, és az illetékes biztos mindig valahol van. A hatos csomag gal létrejött a makrogazdasági egyesülhely kezelésre szolgáló eljárás, az eljárás, és fontos dolog ez makrogazdasági kérdésekben, Korábban ugye deficitekkel és adósságokkal foglalkozott ez a, ez a folyamat, de az új elem ebben a folyamatban, hogy megjelent az eredménytábla, ez egyfajta diagnosztikus eszköz a bizottság kezében. Egy új mutatót illesztett be még 2013 előtt a bizottság, a pénzügyi ágazat kötelezettségére vonatkozó növekedési arányt érinti ez a mutató. Nagyon örülünk annak, hogy a mutatókat fogalmaz meg a bizottság a pénzügyi ágazattal kapcsolatban, sőt, ezt mi kértük még 2012. decemberben, de az a helyzet, hogy hát elég sok opció van, tehát sokféle mutatót lehetne beilleszteni. Sajnálatos módon a bizottság nem tartotta tiszteletben a hatós csomagot, amely azt az egyez, megegyezést tartalmazza, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottságainak, illetve a tanácsnak a javaslatait is meg kell hallgatnia arról, hogy milyen típusú mutatókra van szükség. Ez a konzultáció elmaradt. A bizottság, vagy a parlament a parlament csak napokkal azelőtt kapta meg az erről szóló információt 2012. novemberében, hogy ez publikussá vált, mert megjelent volna. A tanácssal technikai szint, tanácsal technikai szinten történt konzultációt. Tehát úgy tűnik, hogy a kommunikáció, a kommunikáció nem megfelelő, tehát a bizottság némely szolgálatában még nem igazán tudják azt, hogy a parlamentet és a tanácsot ugyanolyan módon kell kezelni. A parlamenttel konzultálni kell, még akkor is, hogyha csak egy, egy vázlatot, egy javaslat vázlatot nyújtanak be a titkársághoz ez is egy módszere lenne a konzultációnak. Mi továbbra is jó hiszeműek vagyunk a bizottság és a tanács felé. Én az Econ elnöke vagyok, próbáltam valamiféle információhoz hozzájutni januárban és december, decemberben és januárban az új mutató megjelenése után leveleket küldözgettem, de igazi választ nem kaptam a bizottságtól. Egész egyszerűen bevallhatták volna, hogy hibát követtek el, és legközelebb ezt jóvá teszik. Digi a Digi Mart és Bárnyé biztos úr így járt el például egy másik esetben, ezt kellett volna most is tenni. A bizottság ehelyett most azt mondta, hogy ők mindent végrehajtottak, mindent rendben tettek, de véleményem szerint ez nem így történt, éppen ezért nyitom be most ezt a szóbeli kérdést. Örülünk annak, hogy őszinte, örülnénk annak, hogy őszint, ha őszintén válaszolnának. Kérdésem az, hogy miért nem került sor a, tanács, a bizottsággal, eh, miért nem került sor a parlamenttel, eh, a parlament illetékes bizottságaival való konzultációra, amikor a riasztási mechanizmus keretében készült 2013 évi jelentést megelőzően a pénzügyi ágazat kötelezettségére vonatkozó növekedési eh, érintő mutatót illesztettek be. A parlament azt kérte még 2012-ben, hogy egy pénzügyi ágazat kötelezettségre vonatkozó mutatót illeszenek be, de a konzultáció elmaradt. Köszönöm szépen, Malmström asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők. Valóban sajnálatos, hogy alelnök úr nem tud jelen lenni a mai napon, de hát a G20-as és IMF ülésekre sor kerül Washingtonban. Egyébként itt járt önök is tudják a hét elején, most el kellett utazni a Washingtonba. Mielőtt a részletekbe belemennénk, szeretném aláhúzni, mint ahogy a képviselő is elmondta, természetesen levélváltásra sor került önök között ebben az évben, és a február 4-i levélben is fontos felvetések szerepelnek. Biztos vagyok abban, hogy a szakbizottság lehetőséget kapott arra, hogy reagáljon. A bizottság sajnálja azt, hogy az Európai Bizottság nem konzultált a makroökonomiai egyensúlytalansággal kapcsolatos eredménytála kapcsán az Európai Parlamenttel ebben a kérdésben, de ez nem vonatkozik az egész folyamatra. Ami a 11. mutatót illeti az eredménytábla kapcsán a bizottság jól lépett fel, és sikerült politikai egyetértést megvalósítani a tanácsal és a parlamenttel már 2011-ben, hogy kiteljesedjék a 11. mutatóval ez az eredménytábla. Az MIP rendelet egy technikai scoreboard meghatározást tartalmaz. A bizottságnak időnként meg kell néznie és értékelnie kell azt, hogy hogyan alakult az eredménytábla tartalma, megfelelő módszereket kell alkalmaznia erre ahol szükség van erre, ott pedig módosítani kell ezeket. A szoros együttműködés a tanácsal és a parlamenttel fontos része a munkánknak és ez a az egyik legfontosabb elv az Európai Bizottság számára. A politikai megállapodás a pénzügyi szektora vonatkozóan a két társjogalkotó esetében megszületett. Idén decemberben, ide 2011. novemberében és decemberében az ECOFIN is elfogadta megfelelő írásokat méghozzá a parlamenttel együttműködve. 2012-ben egy technikai átültetésre került sor a pénzügyi szektor vonatkozásában az a kapcsán. Természetesen a kérdésükkel is konkrétan foglalkozunk. 2011-ben sor került arra, és ez egy politikai választ is indikált. A parlament és a tanács megint csak megfelelő információt kapott a bizottság lépéseiről, és szeretnénk igenis úgy gond, elvárni, hogy ezeket az eredményeket közösen aktázzuk ki. A bizottság az EPC-től egyébként tanácsot is kapott, és felkérjük a képviselőket, hogy arányosan közelítsék meg a kérdést. A tagállamok igyekeznek helyrehozni különböző módon a makroekonomiai egyensúlytalanságokat. Az eredménytábla erre szolgál, ez az EU-nak a széles körű érdekeit képviselő. Ez természetesen nem tökéletes, ne egyetlen mutató sem képes arra, hogy teljes mértékben bemutassa a tényleges helyzetet a pénzügyi piacokon, vagy a pénzügyi szektorban nem szabad mechanikusan, izoláltan, elszigetelten értékelni ezeket a számokat, és természetesen különböző mérlegelési lehetőséget kell biztosítani a különböző mutatók értékelése során. Remélem el tudják fogadni a válaszomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dorfman úr, a szó 5 percre. Danke, Frau Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák, mi az Európai Parlament, az Európai Néppárt is eh, 2011-ben a makroökonomiai felügyeletre igent mondtunk. Időközben az eszközt eh, átültették a gyakorlatba, és eh, ez az Európai Unió közös gazdaságpolitikájának egy fontos eszközévé vált. 2011-ben a frakcióm nevében részt vehettem a rendelet kidolgozásán, és akkor is központi kérdés volt, hogy az Európai Parlament milyen szerepet játszon az eredménytámla kidolgozásakor akkoriban, és ezért nagyon sajnálom, hogy Rén biztos úr nem tud jelen lenni, akkoriban egyértelmű ígéret született a Rén úrtól, biztos úrtól, és ezt figyelembe kell venni, a mai napon is, amikor vitatkozunk erről a kérdésről, mert csak így fogadtok el a rendeletet, hogy bizonyos ígéreteket kaptunk, tehát bizalommal voltunk az Európai Bizottság felé. Most azt látjuk, hogy önök november 19-én közlik a parlamenttel, hogy egy további mutatós bevezetnek, és egy héttel később már ezzel a mutatóval kívánnak új jelentéseket készíteni. Tehát hónapok óta számoltak az új mutatóval, miközben önök nem ért helyettesítették a parlamentet, és ez egy súlyos hiba és szabálytalanság, azt kell, hogy mondjam. Miről is van szó? Egyetértek Baul asszonyjal, aki a szakbizottság elnöke. Nem a mutatóval foglalkozunk elsősorban, nem akarunk parlamenti vitát folytatni egy mutatóról, és nem akarunk új mutatókról sem külön vitát folytatni. Ezért a mai módosítókat a frakcióm nem fogja megszavazni jó részt. Miről is van szó? Arról van szó, hogy ö, ö, sértettek vagyunk csupán. Nem. Azt gondolom az elfogadottságról van szó. És az Európai Unió elfogadottsága azon múlik, hogy a közös gazdaságpolitika hogyan alakul. Hogyha nem sikerül az embereket ebben a központi kérdésben a mi oldalunkra állítani, akkor nem fogunk tudni haladni. És demokratikus biztosítékok nélkül, garanciák nélkül nem lesz elfogadottság. Ez a központi kérdés. Olyas valakiként mondom ezt, aki Olaszországból jön, ahol ez az elfogadottság nagyon fontos pillanatnyilag. Az embereknek szükségük van arra az érzésre, hogy a döntéseket parlament támaszza alá, és biztosítsa, és parlamenti vitát követően szülesenek fontos döntések. Most mit várnak tőlünk? Mi, hogy parlamenti képviselőként kimenjünk az emberek közé, a tagállamok szintjén, megvédjük azt, ami történt? Ezt az eljárást nem fogjuk tudni megtenni. És az Európai Bizottság megint csak a bürokrácia terhét viseli magával, és ilyen híre kell egész Európában. Ez egy központi kérdés szerintem. Konszolidálni kell a helyzetet. Nehéz helyzetben vagyunk, ezért új megközelítéseket várunk. Ezzel az eljárási móddal ez az új megközelítés nem fog megszületni. Mi európai néppártként és összességében a parlament azt várja el, hogy a makroökonomiai felügyelet sikeres legyen. A mostani eljárással az Európai Bizottság nem járult hozzá. Ezért a parlament részéről négy követelést kell, hogy megfogalmazzunk. Egy, a parlament szerepét meg kell őrizni, ezt a bizottság meg kell, hogy értse, megszületett és él a Lisszaboni szerződés. A bizottságnak ezt tudnia kell. A második pontban az Európai Parlament és a tanács egyenrangúan kezelendők. Ebben a kérdésben ezt nem tették meg. A harmadik pont az European Systemic Risk Board szerepe megőrizendő, ahogyan a rendeletben szerepel. Ez sem történt meg. Negyedik pontban pedig minden egyes további adaptáció során, alkalmazás során, mert erre sor kerülhet, mert amit ön a rugalmasságról mondott az eredménytáblánál, ez hiteles, persze, ennek így kell lennie. Időben közölni kell a parlamenttel, hogy ilyeneket terveznek, és Bowles elnök asszony is elmondta, egy hatékony vitát követően erre sor kerülhet. Végül pedig szeretném felhívni önöket. Dolgozzanak úgy, és járjanak el úgy, hogy legyen hatékony a fellépés, és ebben mi támogatni tudjuk önöket. Köszönöm szépen Dorfman úrnak, most két percre Ferére asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, a probléma, amit felmerül, ez az eh, kölcsönös bizalom eh, problémája a két intézmény között, ami a törvényhozási folyamatot illeti. Én a makrogazdasági egyensúly hiányra vonatkozó jelentés jelentéstevője voltam. Ez technikai és politikai kérdés e- egyben. A mutatók kiválasztása, e, illetve a küszöbök meghatározása, amelyek alapján e, a figyelmeztetés beindul, nagyon érzékeny kérdés. A politikai módosításokat ezek határozzák meg. Tehát a mutatók kiválasztása nagyon fontos szerepet játszik. Hogy megá- abban, hogy megállapítsuk, hogy mi történt, és ennek alapján a megfelelő döntéseket meghozhassuk. Azt szeretném elmondani, és az Európai Bizottság pontosan erre a szövegre utalt, nos, annyit szeretnék mondani, hogy a 12-es preambulum bekezdésében e, az áll, és ezt angolul idézem, hogy javaslatokat kell benyújtaniuk az illetékes parlamenti, par, európai parlamenti és bizottsági hatóságokhoz, annak érdekében, hogy a tényeket és a küszöböket meghatározzák és kiigazítsák. Erről döntés született, ez írásban is szerepel, ez, a nemzet, ez az intézményközi megállapodásunk alapja. Ezért azt szeretném kérni, hogy tájékoztassanak bennünket a módosításokról, a tényezők, a mutatók módosításairól. Azt kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy vajon úgy gondolják-e, hogy ezt a preambulum bekezdést betartották-e szó szerint, betű szerint. Fontosnak tartom, hogy még egyszer gondolják végig a módosítás elfogadásának módját, és lássák be a hibáikat. és az intézmény közi kapcsolatokban a jó szándék alapjaira helyezzék újra az együttműködést. Ennyi, ezt, ennyit tudok elmondani, Sharon Bowes már mindent elmondott, amit el kellett mondani. Ez egy intézményközi probléma, amely bizony nyomot hagy majd, vagy ha sikerül megoldani, akkor világosabb, átláthatóbb munkamódszer találunk majd. Ezért ez elengedhetetlen jelentőségű hogy a jövőben mindig is az egy, a, a kölcsönös bizalomból induljunk eh, ki. Köszönöm szépen, eh, Szilvi Gulár következik az Áder részéről. Köszönöm szépen, nagyon eh, elégedett vagyok, hogy ön vezeti az ülést, illetve biztos azt, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy itt van. Ugyanis az Európai Bizottság egy kollégiumot képvisel. Nos, milyen kapcsolataink vannak az Európai Bizottsággal? A lehető legtöbbet kell tennünk az együttműködés érdekében, vagy pedig egymást gáncsoljuk ez a másik megoldás. Nem annyira komplikált ez a dolog. Van egy bizonyos mozgástér, anélkül, hogy a szerződést megválasztanánk, megváltoztatnánk, anélkül, hogy bonyolult, bonyolítanánk a helyzetet, a jobb együttműködés érdekében. Én a Sixpack egyik jelentéstevője voltam. Nagyon hosszú szav, tárgyalások folytak a témával kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy ezek jó hangulatban teljenek sikerült ezeket a szövegeket, a Sixpack szövegeit három intézménynek elfogadni. Miért nem tudjuk, a, miért nem tudjuk akkor a mutatókat elfogadni együtt? Mi itt a tét? Eddig az eurozónában úgy döntöttünk, hogy olyan megközelítést választunk, ami nagyon korlátozó jellegű, a deficitre és az államadóságra alapoztunk. Most az scoreboarddal a teljes gazdaságot bevontuk, megnéztük, azt próbáljuk megnézni, hogy teljességében mi az, ami nem működik azokat a tényezőket is, amelyeknek hatása van az polgárok életére közvetlenül. Tehát például az órabér méltányos-e, milyen a munkanélküliségi helyzet. Hogyha nem sikerül ezt így elérni, hogy az Európai Parlamentnek nem sikerül ezt az üzenetet átadni, és ennek érdekében érvelni, akkor nem látom, hogy ez a párbeszéd hogyan folytatódhat megmondom, hogy hogyan folytatódhat, de vége lesz az európai kalannak. Amit sokan nem értenek mostanában, az a, az a következő. Egyre nagyobb az elégedetlenség Európával kapcsolatban, Brüsszellel kapcsolatban, vagy Berlinnel kapcsolatban. A populisták ezt kihasználják, erről a lehetőségről álmodtak, hogy egy ilyen atmoszférában fürödhessenek. Nos, olyan eszközöket kell bevezetnünk, amelyek lehetővé teszik az érvek szintén maradást, és a foglalkoztatás, a gazdaság, a versenyképesség kérdése nagyon fontos, nem csak a kölcsönös ellenőrzés kérdése. Köszönöm szépen, Fülöp Lambert következik. Köszönöm szépen, Ani, és köszönöm elnök asszony, szívével teljesen egyetértek Biztos az, hogy önhöz fordítok, fordulok, hallottam szép szavait, és, de nem hiszek ebből egy szót sem. Az első eredménytábla elfogadásá, elfogadásakor meg is megígérte, hogy konzultálni fognak, nem, ették, nem tették ezt meg. Az együtt döntést az együtt döntésről lemondtunk a bizalom érdekében, bizalom jegyében, de ezzel a bizalommal önök visszaéltek. Visszaéltek nagyon fontos az alapvető dolgokat fölvetni, fölvenni az eredménytáblába, például a termelékenység, az, en, az energia termelékenysége, a források, a tőke eredményessége, produktivitása. Ezek olyan fontos dolgok, amelyeket föl kell venni az eredménytáblába, nem vették föl az európaiak 25%-a szegénységben él, és önök inkább másfelé fordítják a tekintetüket. Ez önöket nem érdekli. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság fordítsa vissza a tekintetét a valódi problémákra, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. Köszönöm szépen, Swinburne asszony következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokakkal egyetértek itt a parlamentben, nagyon komoly aggodalmak vagy aggályok kapcsolhatók ahhoz, ahogy a, parla- ahogy a parlamenttel vis- szemben viseltetik a bizottság. A tőkeszármazékokkal kapcsolatos kérdésekben is ugyanez a helyzet. Nos, nem engedhető az meg, hogy kikerüljék a parlamentet úgy, hogy nem konzultálnak vele, mint most, avagy olyan rövid határidőket szabnak meg, hogy a parlament egész egyszerűen nem kommentálhatja ezeket. Jó lenne, hogyha komolyan vennének minket, és mi is bekerülnénk valahogyan a vérkeringésbe a delegált aktusok, a különböző ö, szabályozott ö, technikai standardok. Lehet, hogy otthon ezekről nem hallottak, de az EU az EU jogszabályainak 94%-át most már így hozzák meg. A parlamenten belül is egyre kevesebben értik ezt, a parlamenten kívül pedig aztán szinte senki. Így gondolom, hogy ezért aztán ez a, jog, ez a döntés hozatali mechanizmus nem demokratikus. Rugalmasabbnak kell lenni a jogalkotásnak, és fontos, hogy alkalmazkodó képes is legyen ez a folyamat. Ha nincs meg a konzultáció, nincs meg a demokratikus módszer, nem tartjuk tiszteletben a szerződésnek sem a szellemét, sem a betűjét, akkor semmi értelme az egésznek. Én hiszek az elvekben. Hiszek abban, hogy a pénzügyi ágazat kötelezettségére vonatkozó ö, kérdésekben kell az eredménytábla. De nem mindenki ugyanúgy viselkedik, mint a bizottság, nem szabad egyoldalúan dönteni, megfelelő konzultáció nélkül. Most is azt láthatjuk, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy ő jobban ért hozzá. Hogyha az EU azt akarja, hogy az európai polgárok mindennapjainak életében fontos legyen, akkor változtatni kell valamit. Megfelelő folyamatokat kell használni, hogy egy ilyen, hogy ugyanolyan latba essen a két társ, két társ jogalkotó. Köszönöm szépen, Swinburne azt, hogy mondja az elnök. Úgy látom, hogy Klute úr nincs itt a teremben. Zajstra kolléga következik a függetlenektől. Eh, voorzitter het parlement is boos over de. köszönöm szépen. a parlament eh, felháborodott az eljáráson amit eh, a scoreboard kapcsán alkalmazott az európai bizottság. a tagállamok gazdasági teljestőképességét kívánják ez alapján megállapítani és szankcionálni. Mi akkoriban a nemzeti szuverenitás feladás ellen voltunk, az nem egy hiba, hogyha van nemzeti szuverenitás, és egyébként a gyakorlatban az eredménytábla komoly eredményt nem hoz, hiszen mindenki megállapíthatja a saját tagállamáról, hogy magas a munkanélküliség, hogy az eladósodottság magas, illetőleg a szabályozás túlságosan nehézkes. Erre önmagában, ehhez önmagában nem kell a scoreboard de összességében azt látjuk viszont, hogy az euróövezet nem stabil, Németország domináns pozícióba került, de ez nem a németek hibája. Vannak államok, tudnillik, amelyek nem képesek versenyképesen gazdálkodni. Rajtuk a scoreboard, az eredménytábla sem segít, hiszen ők az Euró, Európai Unión belül sem versenyképesek. Igazából ki kéne lépniük az euróövezetből a saját és polgáraik érdekében és mások érdekében is a, e, a Brüsszelre történt hatalom átruházás azt jelenti, hogy itt nem az emberek jólétét, hanem a hatalmat tartják szem előtt. A bizottság megint csak ezt tette. E, mindegy, hogy jó eljárást alkalmaznak a konkrét esetben, vagy nem. A lényeg, hogy a tagállamoknak önmaguknak kell gondoskodniuk a polgárék jólétéről és szerepükről a világban. Köszönöm szépen. Gualtieri úr következik a frakció hozzászólói nevében. Köszönöm szépen. Elmulasztottak a parlamenttel konzultálni a pénzügyi ágazat kötelezettségre vonatkozó mutatókkal kapcsolatban. Hát ez nem önmagában baj csak, hanem egy sokkal általánosabb hibás munkamódszer jele is. Nem megfelelő a bizottság kapcsolata a parlamenttel, hiszen a parlamentnek gazdasági irányítás keretén belül új hatásköre van. Ugye ezt a válság hatására döntöttük így. Ez a legutóbbi történés is ezt példázza. Módszertani problémáról és politikai problémáról is szó van. Nem vagyunk megelégedve azzal, hogy az Európai Bizottság hogyan használja a makrogazdasági egyensúly hiány kezelésére szolgáló eljárást. Nem megfelelően kölcsönös a viszony közöttünk. A munkaerőköltség, illetve a fizetési mérleg hiánya problémát jelent. A stabilitási paktum kiegészítéseként használjuk a makrogazdasági egyesülye kezelésre szolgáló eljárást. A bizottságnak elég sok tennivalója van még. Megfelelő kapcsolat nélkül a parlamenttel Szerintem nem igazán lehet javítani a gazdaság irányításunk minőségén. Köszönöm szépen, Gualtieri úr, Kléva képviselőasszony. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentet jobban be kéne vonni a ö, mutatókkal kapcsolatos konzultációba, mindenki ezt mondta eddig. A Mekrogazdaság egyensúlyi hiány kezelése szolgálja eljáráshoz kapcsolódó eredménytábla, Fontos eszköz, ezt a bizottság elemzései során használja. Sajnos az elmúlt heti nyilatkozatokban, amelyekben Szlovéniáról is szó van, nincs igazi kapcsolat a mutatók és a bizottság politikai következtetései között. Nagyon fontosnak tartom a bizottság elemző munkáját, nagyobb ennek a súlya, mint például az OECD elemzések, vagy a különböző nagy német közgazdászok elemzései. Fontosnak tartom azt, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás demokratikusabb legyen az Európai Parlament véleményét hát is mindenképpen. Figyelembe kell venni. Sánchez Presedo úr következik. Köszönöm, elnök asszony! A makrogazdasági egyensúly hiány megelőzése fontos eleme az európai gazdasági irány, irányítása, irányításnak. Ehhez az kell, hogy átláthatóság legyen és demokratikus módon történjen ez az eljárás, ez minden európai polgár érdeke. Ezért fontos az Európai Parlament részvétele és ellenőrzése. A mutatók beillesztése nem demokratikus kérdés, ez alapvető szakmai kérdés, hiszen ezzel tudjuk megállapítani, hogy pontosan milyen egyensúly problémákról van szó, és ez alapján tudjuk a megfelelő korrekciót is megtenni. A, jog, a jogszabályok értelmében az Európai Parlamenttel is konzultálni kell. Három következtetést vonnék le nem fogadható el azt, hogy a parlamentet csak utólag egyeztetnek. Kettő, nincs, nem egyelő bánásmód van a társjogalkotók között. Három, nem lehet ugyanúgy kezelni a folyófizetési mérleg hiányal és többlettel rendelkező országokat. Köszönöm. ketten kértek szót a kegyi eljárás keretében. Kutas úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azon kollégákhoz, akik az információ híjra hivatkoznak a parlament felé, amikor átalakították uh, az említett scoreboardot. Uh, április 10-én közé tettek egy új jellemzést, és sajnálattal kellett megállapítani, hogy uh, hiányoznak fontos aspektusok, például a makroekonomiai stabilitás esetében a többletről beszélnek, Németországnál 6%-os többletről beszéltek. Azt látni kell, hogy az állami bevételek csökkennek. Azt gondolom, hogy ha meg akarjuk szüntetni a központi és a perifériás gazdaságok közötti különbséget, akkor egyes országokban meg kell emelni a béreket a legerősebb gazdaságokkal rendelkező országokban. Ez segítene a többieknek is. Köszönöm szépen. Macson úr. A makroökonomiai egyensúlytalanság szerepet játszott a válság kialakulásában, és ebből tanulnunk kell a gazdasági sikert egyszerűen nem levezetni. A stabilitási paktummal és a trojka parancsával sem működött. Én azt gondolom, hogy ez az újfajta szabályozás sem fog segíteni. Nincsen univerzális, általános recept a válságokra, hiszen országonként nagyon eltér, eltérőek a feltételek. Azt látni kell, hogy minden egyes tagállamnak saját specifikus kihívásai vannak, és ezt magának kell megoldania. Itt az ideje, hogy a tagállamok sokszínűségében esélyt lássunk, és erősséget lássunk, és ne centralizáljunk, és ne tegyünk mindenkit egyformává azt gondolom egészen problémás, hogy egy ilyen központi mutatót akarnak bevezetni, hogy most a gazdasági kormányzás során eszükbe jutott, hogy a folyó fizetési mérlegek eh, többletét megbüntessék, ez egy őrült gondolat, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság nevében Malmström biztos asszonyja szó. Köszönöm szépen, kedves képviselők, köszönöm a vitát, köszönöm a konkrét kérdéseket. A termelékenységnek a felvétele scoreboardba ez a, a mechanizmus bevonja a termelékenységet, ugyanúgy, mint a be, beruházásokat, a kiadásokat, illetve a munka költségeinek relatív növekedését. Az Európai Bizottság az Európai Bizottság alkalmazza az intelligens szimetria eh, elvét. Eh, a küszöb nem eh, szabad, hogy teljesen szimmetrikus legyen, ugyanis a különböző oldalokon különböző kockázatok merülnek fel. És ezzel kapcsolatban itt hagyok egy anyagot, amelyet kérem, hogy vizsgáljanak meg. Ahogy említettem korábban is, és ahogy az egész bizottság gondolja, nagy fontosságot tulajdonítunk az Európai Parlamenttel való együttműködésnek. A pénzügyi a pénzügyi mutatók alkalmazásával kapcsolatban egyáltalán nem akarja az Európai Bizottság ki zárni az Európai Parlamentet. Az Európai Bizottság szolgálatain belül csak november végén sikerült lezárni a munkát, egyébként az Európai Bizottság pedig meg van győződve róla, hogy az Európai Parlament a priori zöld utat adott. Az Európai Bizottság igaz, igyekszik bevonni a figyelmeztetési mechanizmus jelentésbe a teljes gazdasági, összes gazdasági mutatót, mi igenis jó szándékkal cselekedtünk. Az Európai Parlamentet időben tájékoztatni fogjuk az, az eredménytábla módosításáról teljes mértékben bevonjuk az Európai Parlamentet, és csak az együttműködést ismerjük el megfelelő munkamódszernek. A jelenlegi helyzetben, amikor is a makrogazdasági egyensúlytalanságok felülvizsgálata azonnali gyors kell, hogy legyen, mindenkinek konstruktívan kell együttműködni intézményközi szinten. Nyilván önök is tudják, Rén biztos az Ekon bizottságba eh, látogat hamarosan, és biztos vagyok benne, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket ott is fel lehet eh, vetni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Akkor ezzel a vitát lezártuk. Kaptunk állásfoglalási javaslatot eh, ennek a vitának a lezárására. 11.30-kor lesz a szavazás. Ezzel most felfüggesztem az ülést 11.30-ig, akkor szavazásra kerül sor.